Allez, nous allons commencer notre séance de vote. Je vais ouvrir le vote pour savoir si... Akkor kezdjük a szavazást, megnézzük azt, hogy itt van-e egyáltalán mindenki, és meg, illetve hogy a kvórum megvan-e. Megnyitom a szavazást a kvórumról. La SND in en plus. Euh, euh, euh, elle n'a pas la, la, la carte, mais la SND est en surplus. Je ferme le vote. Lezárom a szavazást. Kedves Lukasenszka asszony, önnél nincs itt a kártya, rendben ezt felírtuk, akkor ön kézzel fog szavazni, és egyel több szocialista van a kelleténél. <laughs> Donc je suis désolée pour vous. Úgyhogy sajnálom, hát egy valakinek vissza kell vonulnia találják ki, hogy ki lesz az. Allez, c'est bon, on va pouvoir y aller. Akkor kezdhetjük. Mégpedig egy rendelet módosításról van szó, a 2008-as közös szabályok a légiközlekedési a szolgáltatásokkal kapcsolatban. Tarpadel asszony jelentéséről van szó, és most arról fogunk szavazni, hogy a mandátumot megadjuk-e a tárgyalásokra. Ezzel megnyitom a szavazást. Méghozzá elektronikusan megnyitom a szavazást. Lukasenszka asszony támogatja ezt, lezárom a szavazást. 35, akkor itt van mégiscsak a szavazókártya, Tárpadel asszony, bravo, mindenki megszavazta a ö, tárgyalási mandátumot, úgyhogy kezdődhetnek a tárgyalások, köszönöm. Ezzel még csak egyébként most kezdődik a munka. Akkor folytassuk. Krisztin Rovodalon jelentése Eurovinyetta irányelv. Nagy, vagy teher, nagy tehergépjárművek megadóztatása az infrastruktúra használat miatt. Köszönöm szépen. Kezdjük. Mindenki készen áll? Jó, hát akkor kezdjük. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók, egyes kompromisszum elfogadva. 206-os mellette. Ellene tartózkodók, 206-os elutasítva. 207-es mellette ellene tartózkodók, 207 elutasítva. 208 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 23 az MV-től mellette. Ellene. Tartózkodók. Nem világos a helyzet, úgyhogy itt ezt megszavazzuk elektronikusan is, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Három módosítás következik, a 268, 266 és 180, 198 együtt, mellette. Ellene tartózkodók, elutasítva. Kettes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Amendment 26. 26. Mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük, de azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Két azonos módosítás következik, a 21-es és a 27-es. Ezek az MV-től jöttek, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Két módosítás következik, a 27-es az MV-től, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 226 mellette elnézést kérek, javítja magát az elnök. A 226-os az okafogyott, mert elfogadtuk a 27-est, úgyhogy elnézést kérek. Akkor ezzel két módosítás következik, azonosak 227 és 28-as. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt leellenőrizzük, de azt hiszem, hogy elutasítva, akkor megnyitom a szavazást. Je ferme le vote! Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egy szavazat többséggel. 262 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 28 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 265 mellette ellene tartózkodók én azt hiszem, hogy ez elutasítva, de azért leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Hármas módosítás elfogadva. Akkor ellenőrizzük le, ha ezt kívánják, hármas kompromisszum. Lezárom a szavazást. 19-19 arányban elutasítva. Akkor most nézzük az összes módosítást külön-külön. Allez, nous votons en bloc l'amendement 17 et l'amendement 17 és 29 egyben, mellette ellene tartózkodók, nem világos a helyzet, akkor megnyitom a szavazást erről a két azonos módosításról. Lezárom a szavazást. 19-19, tehát elutasítva. Két azonos módosítás következik, 268 és 271. Mellette ellene tartózkodók. Ez nem világos. Nézzük akkor, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-19 elutasítva. 269 mellette ellene, tartózkodók, ez se világos, akkor erről is szavazunk. Lezárom a szavazást, elutasítva. 270 mellette Wim van de Kamp úr, Bart urat ne zavarja, kérem figyelem már egy ideje, Kettőszázhetven mellette ellene tartózkodók elutasítva. 272 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 273 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 275 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 4A mellette ellene tartózkodók, elfogadva. Ötös kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, azt hiszem elfogadtuk, de azért ezt ellenőrizzük le előbb. Megnyitom a szavazást az ötös kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Nem, elutasítva. Ne haragudjon, nem működik a kártyám, ha hangzik a bekiabálás. Nos, hát 20-18 ellenében elutasítva, úgyhogy nem számít. Elutasítva az ötös. És ezzel következnek a módosítások egyesével. 302 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 305 mellette ellene tartózkodók nem világos, nem világos. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 304, nem, elnézést. 304, 33 és 36-os okafogyottak, úgyhogy következik a 306-os mellette. Ellene. Nem világos, nem világos. Megnyitom a szavazást. 306-os. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 34 mellette ellene tartózkodók nem világos. 34-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes. Mellette, ellene, tartózkodók, nem világos, ezt is leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyes módosítás elfogadva. 303 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 5A kompromisszum mellette ellene tartózkodók nem világos. Jó, akkor nézzük. Megnyitom a szavazást az 5A-ról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most hát akkor itt két eset van, vagy egy kicsit fáradtak, és nem akarja senki se föltenni a kezét. Hát igen, már most fáradtak, már most fáradtak. Hatos kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Hetes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 7A. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Amendement 39. 39-es mellette. Ellene. Nem világos a helyzet, akkor erről is szavazzunk. Elektronikusan 39-es következik. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nous allons mettre au voix en bloc. Blogban következik a 19, 37, 62, 73, 74, 75 és 76-os. Mellette ellene tartózkodók. Ez sincs elfogadva. Le akarják ellenőrizni? Hát jó, akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20-20. Elutasítva. Amendment 300... 317 mellette ellene tartózkodók azt hiszem ez is elutasítva, de hát biztos azt fogják mondani, hogy ellenőrizzük le. Hát igen, igen. Tudom, hogy ez elutasítva, de hát azt mondják, hogy Dominik Riké kéri, hogy ellenőrizzük le. Szép a demokrácia, úgyhogy akkor megnyitom a szavazást. 317-esről. Lezárom a szavazást. 20-20 Hát ezt majdnem előre megmondta, hogy mi lesz a végeredmény. Ez is elutasítva, akkor folytatjuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók. Valaki azt mondta, hogy nem világos? Kalár úr esetleg ön szerint nem világos a helyzet? Jó. Akkor leellenőrizzük. Nyolcas kompromisszum. Lezárom a szavazást. 22-17 ellenében elfogadva. Allez, on continue! moment 342. 342 következik. Mellette ellene tartózkodók. Akkor ezt is leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 152 mellette. Ellene tartózkodók nem világos. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 362 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Tízes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 10A kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 407 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 413 mellette ellene tartózkodók nem világos, úgyhogy leellenőrizzük a 413-ast. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 53 mellette. Ellene tartózkodók szerintem elfogadva, de azért ellenőrizzük le. 53-as. 414 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók 11-es kompromisszum elfogadva. 57 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. négy mellette. Ájára Szenter asszony, 444-esnél tartunk, ez pont a 12-es kompromisszum után, vagy a 10-es kompromisszum után van. Ez így rendben van? Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 58 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Megnyitom a szavazást, mégis leellenőrizzük az 58-ast. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 52 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 14-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 468 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 466 mellette ellene tartózkodók elutasítva, de azért leellenőrizzük. Nézzük akkor a 466-ost. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Jönnek a preambulum bekezdések. A 471-jel kezdjük, mellette ellene tartózkodók elfogadva. A 480-as következik, mellette ellene tartózkodók nem világos. 480, megszavazzuk, illetve hogy erről szavazunk most. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 63. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Leellenőrizzük a 63-ast. Akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Bízanak bennem, kérem. 77 mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadva. 80 mellette, ellene. Tartózkodók, elutasítva. Wim van de Kamp úr. Akkor ezt megint leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 80-as. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Úgy tűnik, hogy ön nem bízik bennem. Van de Kamp úr. Vagy legalábbis itt mindenki előtt. Hát legalább akkor diszkréten kezelni ezt a dolgot. 81 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Egyes mellette ellene tartózkodók elfogadva. 82 mellette ellene tartózkodók elutasítva, de ezt le fogjuk még azért ellenőrizni. Lezárom a szavazást. 20-20 elutasítva. Kettes az envitől mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Envi négy mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Envi öt mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 83 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 84 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 85 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Kettes és hármas módosítások blogban mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Az MB7-es következik, illetve 10-es javítja magát az elnök, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ayala Sander asszony két módosítása a 103-as és a 107-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 106 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Elnézést. De nem jól láttuk a szavazás eredményét. 104 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Négyes módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Envi, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ötös módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 112 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 113 mellette, ellene, tartózkodók, nem világos, akkor erről szavazunk. 113. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes, mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadva. 116 mellette, ellene, tartózkodók, Nem tudom. Ellenőrizzük le, 116. Lezárom a szavazást. Elutasítva, 20-20. 8-as, mellette. Ellene. Tartózkodók. Szerintem elfogadva, de azért ezt is ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást 8-asról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 114 mellette. Elnézést, ez okafogyottá vált. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, Elfogadva. Tízes, mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Ezt ellenőrizzük le. Már megint ön az, Van de Kamp úr. Tízes módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva, kedves Van de Kampur. Tizennégyes és 16-os okafogyottak. Illetve elnézést a 16-oshoz szavazunk mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 20-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 136 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 137 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 138 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 139 mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 140 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 148 mellette, ellene, tartózkodók, Elfogadva, azt hiszem. Igen, elfogadva. 163 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 164 ez okafogyottá vált 12-es mellette. Ellene előről kezdjük 12 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 165 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 167 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 13. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 168. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 169. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 170 mellette. Ellene tartózkodók, elutasítva. 171 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 172 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 173 mellette, ellene, tartózkodók. Ne haragudjon, egy kicsit lehetne halkabban beszélgetni? mert éppen szavazunk. Köszönöm. 173 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Jó, leellenőrizzük. Százhetvenhárom. Lezárom a szavazást. 20-20. Még jó, hogy itt van, kedves kor úr, elutasítva. 174 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 180 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 185 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Két azonos 186 és 187-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 188 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 189 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 23-as kompromisszum mellette 23 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 195 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 196 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 197 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ezzel a teljes javaslatról fogunk szavazni elektronikus szavazással. Megnyitom a szavazást. Fermé. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. 35, 2 ellenében, 3 tartózkodással Rövod Ellon asszony. Elfogadtuk a jelentését, gratulálok! Madame Revaud-Dallon, la parole est à vous. Öni a szó. Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék eh, kérni egy eh, rövid, néhány perces kis szünetet, mert beszélnem kell az árnyék előadókkal. Akkor kérdezem a raportőrtől és a társelőadóktól, hogy kérem, menjenek akkor ki a teremből, eh, hogy megbeszéljék a dolgokat, és öt perc szünetet rendelek el.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

arra kérném, hogy szavaztassuk meg a, a trialógus felhatalmazást is. A, akkor most a trialógus felhatalmazásról szavazunk. Megnyitom a szavazást, géppel fogunk szavazni, lehet szavazni. Il nous faut au moins 25. Legalább 25 szavazatra van szükség. Lezártam. 38 igen szavazattal megszavaztuk a felhatalmazást, és akkor kezdődhet a trialógus. Meg lehet tapsolni a képviselőasszonyt. Allez, nous continuons! Folytassuk. És akkor most szavazni fogunk Klunasszony jelentéséről. a nehéz gépjárművekről, illetve bizonyos infrastruktúrák használatáról és az azzal kapcsolatos gépjárműadóztatásról szól ez az irányelv tervezete. E, Klunasszony, kezdhetjük? Kezdjük. Alors nous ne votons pas l'amendement 10. A tízes módosítóról nem szavazunk. az Ekon szakbizottság kettes módosítója, ez egy szóbeli módosító. Van, aki ellenzi ezt a szóbeli módosítót. Nincs olyan, akkor szavazunk róla. Szóbeli módosító, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Megyünk tovább. Blogban szavazunk a 4-es, 5-ös, 32-es, 4-es, 6-os, 34-es, Econ 5-ös, 7-es, 36-os, Econ 6-os, 8-as, 38-as, Econ 7-es, 9-es, 41-es, Econ 8-as, 3-as módosítóról, és én szeretném, hogyha ez mind otthon lenne az önök listáján, szavazó listáján, akkor most egy, erről szavazunk ki van mellette, ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. Második blokk, 33-as, 35-ös, 30 elnézést, az kiesett, mert hogy az első blokkot megszavaztuk, tehát erről nem kell szavaznunk. A 11-es módosító jön ki, van mellette. Ellene, tartózkodók, ezt leszavaztuk. 12-es mellette ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. 13-as mellette ellenem tartózkodók, ezt elutasítottuk. 15-ös mellette ellene tartózkodók, ezt leszavaztuk. 14-es mellette ellene tartózkodók, elutasítva, 16-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 17 mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elutasítottuk, 18-as mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elutasítottuk, 19-es mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elutasítottuk, 20-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 21-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók. Ezt elfogadtuk. 22-es nincs szavazás, 27-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 23-as mellette, ellene, tartózkodók, ezt elutasítottuk, 24-es mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elutasítottuk, 25-ös mellette, ellene, tartózkodók, ezt elfogadtuk, és a 30-as következik mellette. Ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. Most szavazásra bocsátom Krunasszony teljes jelentését, megnyitom a szavazást. Tehát géppel szavazunk. Je ferme le vote. Lezárom a szavazást. 32 mellette, 4 ellene, Kettő tartózkodó. Gratulálunk Lúnasszonynak, el lett fogadva a jelentése. Allez, nous continuons! Megyünk tovább. Szalini úr jelentése következik. Ez egy irányelvjavaslat arra, hogy interoperabilitás legyen az elektronikus útdíj rendszerekben, és hogy információcsere könnyebb legyen a határokon átnyúlóan, különösen akkor, amikor nem fizetés történik. Szalini úr készen áll? Köszönöm. Egyes kompromisszum ki van mellette. Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Libet 11 mellette, ellenem, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizni akarják, Rike úr, a Libe 11-est? Akkor megnyitom a szavazást. Libe 11, ellenőrző szavazás. Je ferme le vote! Lezárom. 31 mellette, 9 ellene, köszönjük Riké úrnak. Elfogadtuk. 71-es. Elnézést. Kicsit előre szaladtam. 68-as, 69-es és 70-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Ezt elutasítottuk. Úgy látom, hogy nem nagyon bíznak ma bennem. Jó, akkor blokkban három módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást, ellenőrző a szavazás. Lezárom. 27 ellene. Tehát ezt leszavaztuk. Folytassuk. 71-es mellette. Ellene tartózkodók elutasítva, 72-es mellette, ellene, tartózkodók, ezt leszavaztuk, 73 mellette, 73 mellette, még a sajátját se szavazza meg Van, Van de Kampur. Alors, ki est contre? Ki van ellene? Van Vandenkamp úr javaslata, vagy módosítója ellen? Nos, a többség úgy tűnik, akkor ezt leszavaztuk. <laughs> Allez, on continue. Folytatjuk 75-ös mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt elutasítottuk. Kettő azonos módosító, 76-os és 77-es, ki van mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. 78-as 78-as mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. 82-es mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. Megyünk tovább. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Százas mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt leszavaztuk. Libe 13 mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt elfogadtuk. 101-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk elutasítva. Ötös mellette, ellen, tartózkodók, elfogadtuk. Megyünk tovább, négyes kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A 105-ös módosító következik mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 108 mellette, ellene, tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de ezt most ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 108-asról. Lezárom a szavazást. És igen, elfogadtuk. 113 mellette, ellene, tartózkodók, ezt elutasítottuk. Megyünk tovább. Jönnek az azonosak, 112 és 89-es mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Száztizenkilenc mellette ellenem. Elfáradtak? Kezdjük újra, ki van mellettem? Ellene, tartózkodók, ezt elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 37 mellette, elnézést, 35-ösről nem, 37-esről nem szavazunk. És megyünk tovább, 120-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 121 mellette, ellene, tartózkodók. Riki úr, hogy szavaz? 121. Nem láttam. Na nézzük, ellenőriznünk kell. 121-est, megnyitom a szavazást. Je ferme le vote. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Következik a 126-os. Mellette. Ellene. Elvesztették az egyik lapot, 126 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 127 mellette, ellene, tartózkodók, ezt leszavaztuk. 4A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, ezt elfogadtuk. És most következik 140-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 141-es mellette ellene tartózkodók. A 141-es nem volt számomra világos, éppen ezért újra szavazunk géppel. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. Következik a Libe 20-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Libe 21 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Nézzük meg, kérték az ellenőrzést, tehát a Libe 21-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Le vote Lezárom a szavazást és ezt elfogadtuk. 143-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 144 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Libe 22 mellette ellene tartózkodók nem volt egyértelmű, szavazzunk róla újra. Libe 22. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 145-ös mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt leszavaztuk. 146 mellette. Ellene. Tartózkodók. 146, je le mets au voix. 146-os nem világos szavazni kell róla. Megnyitom a szavazást. Je ferme le vote. Lezárom a szavazást. Il est adopté. Elfogadtuk. 147 mellette. Ellene. Tartaszkodók. Elfogadtuk. 148 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 149 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 150 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 151 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva, Libe 23 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 152 mellette, ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. Libe 24 mellette, ellene, tartózkodók, ezt elutasítottuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 153 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 164 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Libe 25 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Je ferme le vote. Lezárom. 20-20. Nem, elnézést, rosszul láttam, 22-20, tehát e, igazán volt, elfogadtuk. Megyünk tovább. Ötös kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Libe 27 mellette, ellene, tartózkodók, ez számomra nem egyértelmű, szavazzunk róla. Megnyitom a Libe 27-ről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 13-as módosító és 28-as a Libétől mellette. Ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. Megyünk tovább. Libe 29 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 165 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kettő azonos 166-os 167-es mellette ellene tartózkodók ezt elfogadtuk. Libe 30 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Libe 31 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következnek a hivatkozások Libe 1 mellette ellene tartózkodók ezt ellenőrizni kell, a Libe 1-es tehát. Lezárom. 21-21, tehát ezt leszavaztuk, elutasítottuk. Libe 2 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 16-os mellette, ellene, tartózkodók, ezt leszavaztuk, Libe 3 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 26. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 27. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 33 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, libe 5 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 39 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, hetes libe mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Menjünk tovább. 48-as módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 57-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Libe 8 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Libe 9 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 56-os nem szavazunk róla, 54-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 55 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 58 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 59 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Libe tízes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most következik a végszavazás az egész jelentésről, megnyitom a szavazást. Lezárom. 40 mellette egy ellene nincs tartózkodás. Gratulálunk Salini úrnak. Et nous votons dans la foulée le mandat de négociation. És akkor most a felhatalmazásról, a tárgyalási felhatalmazásról szavazunk, ahol minimum 25 pozitív szavazat kell, hogy legyen. Megnyitom a szavazást, tehát a tárgyalási felhatalmazás következik. Megnyitom. Je ferme le vote. Lezárom. és gyakorlatilag hát ez, ez egy teljes többség, 41 mellette a tárgyalási mandátum megvan adva. Most nagy súly van az ön vállán, Szalini úr. 41 ember számít önre a trilógus tárgyalásokon. Köszönjük. Dominik, megyünk tovább. Montero asszony jelentése következik. A Montero asszony jelentése a bérelt, a vezető nélkül bérelt teherszállító autók használatáról. Montero asszony, kezdhetjük? Igen, egyes A kompromisszum ki van mellette? Kezdjük újra. 1A kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Ez nem volt egyértelmű. Akkor szavazásra bocsátom 1A kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. Megyünk tovább. A, kom- a 2A kompromisszumra. Ki van mellette? 2A mellette, ellene, tartózkodók, szerintem ugyanaz a többség. De akarják, ellenőrizzük. Persze. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást ugyanaz a többség. 22 mellette, tehát a 2A kompromisszumot elfogadtuk. Ben, je sais pas, c'est la Madeleine, quoi. Allez, nous continuons. Le... Menjünk tovább. Gâteau. Oui, oui, c'est votre famille, mais là on vote. C'est pas la fête. Ő szavaznunk kell, nem családi ünnep van. Három A kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, nem világos, három a kompromisszumról szavazunk. Lezárom a szavazást. A 3A kompromisszum, ez megkapta a többséget, tehát elfogadtuk. Megyünk tovább. 74-es módosító ki van mellette. Ellen, mellette, 74-es mellette. Egyezzenek meg, kezdjük újra. Jó, csa, családban, családban egyezzenek meg, eh, legyenek, koncentráljanak. 74-es mellette ellene tartózkodók, akkor ellenőriznünk kell, mert számomra nem volt egyértelmű. 74-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és ezt leszavaztuk, elutasítottuk. Megyünk tovább. 4A kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Megyünk tovább. 72-es módosító ki van mellette, ellene tartózkodók, nem egyértelmű, megnyitom a szavazást. 72-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Most szavazunk a együtt a címekről blogban 38, 39, 61, 71, 61, 73, 74, 75. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Nem volt egyértelmű. Szavazzunk géppen. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 79 mellette ellene tartózkodók, ezt leszavaztuk, ellenőrizzük. Check. Madame Anderson! Anderson asszony bekapcsolt mikrofonnál kiabálta be. Akkor ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást a 79-esről. Je ferme le vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 80-as mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Alors je mets au voix. Akkor szavazásra bocsátom. A 80-as módosítót. Lezárom. 25 ellene. Mais vous êtes rieur aujourd'hui, hein? Eléggé nevetgélős hangulatban vannak, menjünk tovább. 14-es mellette. Elnézést. Elnézést, hibát követtem el. A 80-asról szavaztunk, amit leszavaztunk, viszont a 81-esről is kell, tehát 81-es ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók? Nem volt egyértelmű. Szavazzunk a 81-esről. Megnyitom a szavazást. Lezárom, és ezt elutasítottuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 20, 28 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 30 mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elutasítottuk. 32 mellette ellene elnézést. Erről nem kell szavaznunk. Tehát 32-esről nem szavazunk. 34-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik a végszavazás, Motero asszony jelentésének teljes szavazása. Megnyitom a szavazást. Je ferme Lezárom. Huszonnégy mellene, e, bocsánat, mellette, 15 ellene az ön jelentését elfogadtuk. Alors, maintenant nous allons mettre au... Most szavazni fogunk a elnézést, kérek, csendet kérek a tárgyalási felhatalmazásról, a trialógus tárgyalási felhatalmazásról. Montero asszony akar valamit mondani, önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Talán ezt még cserélhetnénk egy rövid szünetben. Alors, sur le mandat... Jó, hát akkor a mandátummal kapcsolatban várjanak, várjanak. 5 percet adunk a kis belső tárgyalásokra szavazás előtt, a mandátumra való szavazás előtt. Si vous voulez discuter, vous discutez. Ha vitázni akarnak, vagy beszélgetni, akkor ezt tegyék meg kint. Montero asszony, önnek megadom a szót. Obrigada, senhora presidente. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy ezen a ponton visszatérhetünk, és a mandátumról szavazhatunk. Köszönöm szépen, hogy időt adtak nekünk. Jó, rendben. Akkor ezzel következik a tárgyalási mandátum Montero asszony javaslatáról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És hát sajnos erről most egyenlőre nem tárgyalhatunk. Imak manque une Egy szavazatra lenne szükségehez. Kész, vége. Too late. A szabályok, szabályok. Amikor megnyitjuk a szavazást, akkor mindenkinek kész kell állnia arra, hogy szavazzon, és hogyha nem szavaztak, hát akkor sajnos ez az eredmény. On évite les applaudissements, etc. Merci. Allez, la séance de vote est terminée.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

33-as módosít, illetve egy irányelv módosításról fogunk beszélni. Deli úré a szó. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Well, uh, it was... Uh... Nos, nagyon nyilvánvaló volt már, hogy a 29 az irányelvet most már módosítani kell, megérett erre. bizvás mondhatom, hogy nagyszerű az, hogy az Európai Bizottság előállt ezzel a javaslattal, hisz az expost értékelés alapján, amely 2015-ben készült el, világosá vált, hogy elég súlyos hiányosságok vannak már az irányelvben. A módosítás célja az is abban is fontos, hogy a bizottság alapgondolata emögött az volt, hogy a tiszta gépjárművek, alacsony képességű gépjárművek piaci ö, vásárlását fokozza, ösztönözze a közszektor vásárlásait, mert te segíteni az infrastruktúra kiépülését, és általában ösztönözni ezt a piaci szegmest. A vélemény elkészítése során összesen 26 módosítót készült. A módosítók tartalmát illetően az volt a célom, hogy a, a gépjármű kategóriák hatáját bővítsem a bizottsági javaslathoz képest szélesebb körben, az L kategóriás gépjárműveket, a ö, taxi köztulajdonú ö, taxikat, bérautókat és a csomagszállító szolgálatok gépkocsijait is belevegyem a hatályba, hiszen a, a hatály szűk keretei miatt volt az, hogy az irányelv végrehajtása hiányosságot mutatott. Én értem, mert ez egy pozitív változás. Aztán a derogációk tekintetében volt néhány indokol derogáció már az eredeti javaslatban is, ám ezeket egy kicsit bővítettem, mert a közbeszerzés által vásárolt gépjárművek körében kivételeket kellett előrányozni. Ezek olyan gépjárművek, amelyeket külön bizonyos célokra gyártanak, illetve terveznek, például a a elektromos hálózat fenntartó teherautó, biztonsági szolgálatok, vagy ö, egy árvízvédelmi teherautók, például árvízvédelmi nem lehet nyilván elektromos autóval kiszállni a mentésre, vagy a ilyen speciális helyzeteket is kezelni kellett tehát. A derogációkkal, amelyekkel bővült az anyag, aztán a bizottság javaslatban voltak világos diszkrepanciák az alternatív üzemanyag infrastruktúra irányelvvel, tehát a két irányelv között. A nulla és alacsony kibocsátású képerművek definíciója, tehát eltért a két irányelvben. Ezt orvoslandó. Én egy olyan definíciót javasoltam itt, amely megfelel a másik, ugye Duffy irányelvben foglaltaknak. Az ottani, az abban megfogalmazott alacsony kibocsátású és nulla kibocsátású gépjárművek, illetve a jogosult üzemanyagok fogalmainak. Aztán a táblázatok és a tagállami küszöbértékek helyett, melyeket a bizottság javasolt, én egy egységesített minimum célt fogalmaztam meg az egész EU számára, értelmezendően, hogy csökkentsem a, a különbséget az új és régi tagállamok között. Mert a, a küszöbértékekben nagyon széttartó volt a két országcsoport. A minimum, a, a könnyű teherautók minimális beszerzési céljáról 25%-ról 20-25%-ra változtattam minden új közbeszer vásárlás, újonnan vásárolt a könnyű gépjárműre vonatkozik, alacsony kibocsátásra és nulla kibocsátásra is. Még a 2030-as célszám ugyanaz marad, tehát 25 ám ebben már csak a nulla kibocsátású gépjárművek könnyű teherautók vannak benne. Az is világosá vált, hogy az Európai Bizottság javaslatában a gépjármű kalkulációs módszertan nagyon bonyolult volt. Azért tehát, hogy elkerüljük a további bonyodalmakat, azt javasoltam, hogy legalább 2025-ig minden gépjárművet egy egységként számoljunk, beleértve a nulla kibocsátású és az alacsony kibocsátásúakat is, míg az, ezen céldátum után csak a nulla kibocsátásúak szerepelnek egy egységként. A nehéz gépjárművek vonatkozásában szerintem jó ötlet volt a bizottság részéről az, hogy világos különbséget tettek a buszok és a tehergépjárművek között, hiszen utóbbiak esetében voltak éppen nincs, még nincs piac, nincs igazán nulla kibocsátású tehergépkocsi, míg a buszok körében sokkal fejlettebb a technológia. Tehát világos különbséget kell tenni a két gépjármű csoport között. A tehergépjárművekben a 2025-ig a minimum közbeszerzési cél 10%, tehát ilyen alacsony kéne maradjon, és ebben benne vannak az alacsony és a nulla kibocsátású nehéz gépjárművek, míg 2030-ig 15%-ra emelkedne ez míg a, a buszoknál a célszám legalább 2025-ig 35% lenne minden újonnan beszerzett gépjárműre, míg 30 után 75%-ra menne fel. Szintén beleértve az alacsony és nulla kibocsátású buszokat is. A preambulum pontokhoz még két megjegyzés. Nagyon világos, hogy az irányelv továbbra is a végkipufogó kibocsátásokat számolja a CO2 és a nitrogénoxidok figyelembevételébe, ám a másik módszertanban kellene gondolkodnunk, ez még csak a preambulumban van benne, jó lenne, hogyha a bizottság kifejteni abbeli gondolatait, hogy milyen irányban szeretnénk a módszertant változtatni, és várunk erre javaslatokat a bizottságtól. A másik dolog pedig, hogy a bizottság és a tagállamok minden szintjén, mint jól tudjuk az irányel, főleg a közbeszedésekre és a, a állami közgatási, közgatási szervekre vonatkozik, pénzügyi ösztönzőket is lehetne beindítani a célok érdekében. Erről is szól egy preambulum pont. Remélem, hogy ezek a módosítók egy műszaki semlegességben erősebb javaslatot hoznak létre, mert az elektromos autókon kívül más üzemanyagokkal és más műszaki megoldásokkal is lehet nulla kibocsátást elérni, hidrogén, szintetikus üzemanyagok, biodízel, HBO 100 és egyéb nem foszilis üzemanyagok révén is lehet nulla kibocsátású motorokat előállítani. Tehát minden ilyen kutatást finanszírozni kell. Én nem szeretném, hogy, hogy az erre vonatkozó kutatási pénzek elvesztenek. Ezért fontos tehát a technológiai semlegesség. Köszönöm a, a eddigi munkát, és várom a további módosítókat kollégáim részéről. Köszönöm, és ezzel meg is nyitom a vitát. Anderson asszony a szó. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevő átfogó magyarázatát és a jelentését. Üdvözöljük a bizottsági javaslatot, szerintünk is nagyon fontos intézkedés ez, és várjuk a jelentéstevővel, meg az árnyékelő dokavval együttműködést. A közbeszerzés, mint a változás eszköze, nagyon-nagyon fontos. Persze nem fedi le a teljes magánszférát, ám van arra bővek bizonyíték világszerte, hogy a közbeszerzés hogyan lehet erős hatással általában a tiszta gépjárművek piacának fejlődésére és más egyéb szegmensekére. A gyártóktól azt halljuk, hogy nekik is gondjuk van, mert nem időben tudják kifejleszteni a géperműveket. A bizottság jelentése és a jelentéstevő anyaga fényében egyetértek, hogy ki kell bővíteni a hatáját az irányelvnek, a arányos és észszerű mértékben bővítve a hatályt, általában az a taxikra és más kategóriákra való kiterjesztés jó. Általános értelme azonban legyünk körültekintőek, nagyon körültekintőek a derogációkkal. Nem csak a pozitív kibővítések, hanem a derogációk esetében is vizsgálni kell, hogy nehogy nem szándékot negatív hatásuk legyen. Vannak aztán a, a városokban és az építés területeken való kibocsátások külön gondot jelentenek, az én városomban is. Legyünk tehát körültekintőek. Az építőipari gépjárművek és berendezések kibocsátását illetően a definíció megírásakor. Az egyszerűsítés mindig jó cél, szerintem is, Ám nem hiszem, hogy egyetérthettünk legalábbis az elején azzal a gondolattal, hogy egyszerűsítik és hozzáigazítják az alternatív üzemanyag technológiák témájához. Részben azért, mert ez könnyen oda vezetett, hogy túl gyorsan elavul majd a szabályozás. Abban viszont egyetértünk, hogy a technológiai semlegesség fontos. A célok tekintetében a lehető legnagyobb kell legyünk, és ahhoz, hogy nagyotörőek legyünk, meg kell vizsgáljuk a nemzeti sajátságokat is, és differenciált célok bevezetésével, figyelembe véve azokat, hogy a lehető legjobb maximum előrelépést tudjuk az EU egészében ezzel elérni. A felülvizsgálati záradékot is meg kell erősíteni, hogy ne kell, ne, ne kell mindig elhallgatni a, a, a review-kat. Eleve gond a bizottsága, hogy mindig minden késik náluk, és hogyha a felülvizsgálat, amely sokszor segít, késlekedik, az nem jó. Nagyon sok pont van ebben, és nagyon várom a, a megbeszélését ezeknek, és azt hiszem, hogy nagyon jó jelentést tudunk majd együtt elkészíteni. Köszönöm. Dalton úr. Parole est à vous. szó. Good morning, Chair, and thank you very much for the floor. Um... Jó reggelt! Jó napot, elnök asszony! Mi is üdvözöljük az irányelv felülvizsgálatát, nagyon fontos jogszabály ez, és ahogy az előadó is elmondta, annyiban rossz, hogy nem, nem eléggé segíti a piac fejlődését a közszerzek részéről a vásárlásokat, és ezt a változást elérik. De a konzisztens definíciók és a közbeszélési célok meghatározásában ez a gondok, és Deli úr nagyon fontos gyenge pontokra mutat rá, például a hatály szűk volt a, és a tiszta gépjárművek DAFI irányelv szerinti meghatározása fontos javítása ezeknek a gyenge pontoknak. Eddig támogatja tehát frakcióm Deli úr munkáját. Ám van még tennivaló, annak érdekében, hogy arányos és eredményes legyen az irányelv, és a célokkal körültekintőek kell legyünk. Először is a javaslatok. A nulla kibocsátású piac erősítését kell hozzák. Ezek még nagyon drága gépjárművek, holott vannak technológiák. Ezeket a jövőbeli közbeszélési célokhoz és a piaci valósághoz kell igazolni. Egy példával élnék, amelyet Lucy jól ismer szerintem, az új londoni taxik példája. A taxi vezetők most már csak elektromos taxikat vásárolhatnak. Ezek nagyon jó autók, az én választók közvetemben gyártják őket, de nagyon-nagyon drágák, és nagyon sok taxisofőr nehezen tudja megvásárolni őket Londonban. Úgyhogy legtöbben nem is újítják az autójukat, és ezért az öreg taxikat hajtják tovább. Ez nyilván kontraproduktív. Meg kell találjuk annak a módját, hogyan ösztönözzük az embereket arra, hogy, hogy frissítsék a gépjármű parkokat, de például a, a, a kevés pénzű város önkormányzatok buszvásárlása is ilyen problémák. Aztán a tiszta mobilitási csomag definíció és a DAFI irányelv definíció összeigazítandóak, és a technológiai semlegességet erősíteni kell. Az elektromos autók kulcsfontosságú szerepet játszanak a tiszta közlekedésre való átállásra, és mindenkit izgatna ez a potenciál, ám vannak más üzemanyagok, például a második generációs bioüzemanyagok, amelyeket nem lehet kisöpörni, nem lehet ö, szem előtt téveszteni a tiszta célokban, és maguk a benzin és dízelmotorok is egyre tisztábbak lesznek, úgyhogy nem lehet egy az egyben lemondani róluk a tiszta és energiahatékony közlekedési célok érvényesülésében. Mindezek mellett támogatom Deli úr véleménytervezetét, és várom az együttműködést vele az árnyék árnyékelői körben, ami nagyon jó kompromisszumos módosítókat hoz szerintem majd. Merci beaucoup. Köszönöm. Pelicska úr szó. Köszönöm szépen. Mindenkinek jó napot kívánok! Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy elmondjam, hogy az önök megközelítése tetszik, még akkor is, hogyha lesznek majd talán módosításaink a részletekkel kapcsolatban. Egyetértek azzal, hogy a 2009-es irányelvet felül kell vizsgálni, és jó lenne, hogyha a bizottság hangsúlyozni tudná azokat a részeket, amelyek igaziból problémákat okoztak. Tehát jó lenne, hogyha további iránymutatást kapnánk. Egy másik fontos kérdés, ez egy technológiai semlegesség kérdése. Nagyon gyakran azt szoktuk mondani, hogy a kibocsátást 0,1%-ra kell csökkenteni, és Ugye itt ennek kapcsán a az elektromos autókról beszélünk, hát szó sincs arról, hogy ezek zéró emisszió kibocsátók lennének. Igaziból itt a teljes környezeti állapotot kell figyelembe venni, és úgy tűnik, hogy egy kicsit túlságosan hangsúlyozni akarjuk az elektromos autózás előnyeit. Szerintem ez így van, és ez azt is jelenti, hogy alapvetően minél hamarabb szeretnénk eredményeket elérni, mert pedig ez, ehhez arra van szükség, hogy azokkal az autókkal is kezdjünk valamit, amik már a piacon vannak jelenleg is. Hogyha az elektromos autókkal akarunk kezdeni, hát akkor az köszönő viszonyba sincs a jelenlegi autók állapotával, ezért aztán a semlegesség, technológiai semlegesség kérdése rendkívül fontos, és én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban a jelentéstevővel együtt tudunk működni, mert itt alapvetően a jelenlegi helyzetből kell kiindulni. Szerintem ez nagyon fontos, és a módszertanra is oda kell figyelni, amit a bizottság alkalmaz. Tehát ez lett volna megjegyzésem még. Ami pedig az ország célokat illeti, értem a jelentéstevő megközelítését, de lehet, hogy a bizottság is itt segíthet. Nem baj, hogyha beszélgetnek, de azért ez egy kicsit zavaró, úgyhogy kérem, hogy kicsit halkabban tegyék. Tehát a kritériumok tekintetében a bizottság egy ország specifikus megközelítésben gondolkodik. Persze itt a GDP az domináló erő, de azért oda kell figyelni arra, hogy egészen más konstrukciókban gondolkozhatunk a különböző régiók tekintetében. Itt a legfontosabb, vagy kulcsfontosságú a kritériumokra kell odafigyelni. A jelentéstevő is alkalmazta ezeket az érveket, illetve azt, hogy ezeket az ország specifikus célokat hogyan kívánjuk megvalósítani. Szerintem jó lenne, hogyha erre odafigyelnénk. Ami pedig az ösztönzőket illeti, bennem felmerül az is, hogy vajon nem jó-e az, hogyha egy listát összeállítunk a lehetséges vagy elképzelhető ösztönzőkről, Tehát, hogy mi az, ami A plusz van, ami B mínusz, és akkor ez segítene bennünket a döntéshozatalban is. Ami a gépjármű kategóriákat illeti, itt valóban ki kell terjeszteni mindezt, a derogáció kérdését pedig óvatosan kell kezelni. És az utolsó megjegyzésem, persze ez nem gondolom, hogy ennek a témának a körébe tartozna részletesen, de azért arra is oda kell figyelni, hogy az infrastruktúrának milyen hatása van mindenre. Tehát nem csak a gépjárművekre kell figyelnünk, hanem az infrastruktúrára is. Tehát én ezt a szempontot is figyelembe, vennék, figyelembe venném, és ahogyan a kollégák is már utaltak rá, szerintem ez egy jó dokumentum lesz. Köszönöm. Köszönöm. Én is szerettem volna hozzászólni, mert egy kollégám helyett fogom ezt megtenni. Köszönöm szépen, Deli úr, ezt a jelentést. Civilizációs vízválasztónál vagyunk az autógyártásban. A jövő autói nem lehetnek olyanok, mint a múlt autói, ez pedig azt jelenti, hogy a jövőbe kell néznünk a jelentésen keresztül is. A cél pedig az, az kell, hogy legyen, hogy a foszilis energiákat magunk mögött tudjuk. Ez egy nagyon konkrét cél, és amikor ebben a szakbizottságban végre megértjük azt, hogy a fosszilis üzemanyagokat magunk mögött kell hagyjunk, akkor fogunk tudni előrelépni, de minthogyha nem eléggé anticipálnánk a jövőt, mert még többször is hallottam azt, hogy itt vannak a bioüzemanyagok, vagy a biodízel. Bioüzemanyagok, nos hát ebben bio, az a nevén kívül semmi nincs. Miért van ez így? Mert például, amikor biodízelről beszélünk, milyenek az alapja? Hát a pálmaolaj. A pálmaolaj pedig a parlament szerint is az Európai Parlament volt az, amely először kimondta, hogy 2021-től betiltjuk a pálmaolaj alkalmazását. Ugyanakkor nem ö, mondhatunk át, hogyha a másik oldalon bét mondunk. A pálmaolaj borzalmas rossz hatással van a klímaváltozásra és a trópusi őserdők írtásában nagyon nagy szerepe van, tehát nem térhetünk megint vissza és mondhatunk ellen saját magunknak. Kettő. Mindenki arról beszél, hogy elektromos autókat kell támogatnunk. Ebben a szakbizottságban volt is már egy jelentés az elektromos autózásról, és ez is kimutatta azt, hogy azért ez annyira nem zöld. A, az elektromos autó nem jelenthet megoldást minden, problémánk megold, minden problémánkkal kapcsolatban, főként a légszennyezésre gondolok. Jelenleg azt kell látnunk, hogy milyen mm, energiamixben gondolkodhatunk a jövőben. Hidrogén, gáz, és így tovább. Gázüzemanyag, és így tovább. Ezek megint csak mind jövőbe mutató ötletek. A jövő autója csak akkor lehet zöld autó, hogyha ától zéig újra hasznosítható. Ma az a probléma, hogy a körforgásos gazdaság egyáltalán nem működik az autógyártásban. Ez nagy probléma. Másodszorban pedig a jövő autója biztos, hogy nem lehet egyéni autó, hanem egy ilyen közösségi autózásra van szükség, tehát ezen kellene elgondolkodnunk. Aztán nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy 13 millióan dolgoznak Európában az autógyártásban, úgyhogy őket át kell képezni. Az autó energia szempontból önállátó kell, hogy legyen, de ugyanakkor az új technológiák is megjelennek majd az autógyártásban, ehhez pedig oktatásra, képzésre van szükség, mm, amely képzéssel nem rendelkeznek a jelenlegi munkavállalóink. És aztán van itt még egy nagyon fontos kérdés. Mit teszünk a ma autóival? Azokra az autókra gondolok, amelyek az Euro 6-os rendszernek nem felelnek meg. Ezt már a dieselgét kapcsán is láthattuk. Vagyis arról van itt szó, hogy szemétautók járkálnak az utcákon, és tízszer, vagy akár negyvenszer is meghaladják a kibocsátási szinteket. Én személy szerint azt gondolom, hogy ebben a jelentésben is a jelenlegi autókra is oda kell figyelnünk, hogy ezek az autók ne Afrikában kössenek ki, a szeméttelepeken nem ez a célunk. Én azt gondolom, hogy ezeknek az autóknak az újrahasznosítása nagyon fontos kérdés. A jövő autóit kell módosítani és elektromossá tenni. Tehát az egész autógyártást kell átalakítani ebből a szempontból. Ezt gondolom, Deli úr, ezek azok az irányok, amelyeken ön is dolgozik, Deli úr, és valóban nem szabad, hogy ne beszéljünk olyan témákról, amelyek, amelyek rendkívül fontosak egyébként. Depré asszony az Európai Bizottságtól érkezett ide. Köszönöm szépen, ő fog most felszólalni. Köszönöm. Köszönöm. Azzal kezdem, hogy üdvözlöm. Köszönöm, azzal kezdeném, hogy örülök, eh, hogy itt az Európai Parlamentben itt lehetünk, eh, más eh, szakbizottsággal is kapcsolatban vagyunk. Látjuk, hogy a parlament nagyon aktívan áll ehhez a témához, ami egy jó hír, és ezért is kell, hogy egy megfelelő eh, menetrendje legyen az első olvasatnak. Mi itt vagyunk, rendelkezésükre állunk, annak érdekében, hogy eh, tovább vigyük ezt az eddigi jó együttműködést, ami Deli úr véleményét illeti, nagyon sok közös pontot látunk célokban, a hatály kiterjesztésében a jelenlegihez képest, Tudjuk azt, hogy ön tovább akar lépni annál, mint ami a bizottsági javaslatban szerepel. Egyébként a Környezetvédelmi Bizottságban is erről van szó, és a tagállamok egy része a tanácsban is ezt tenné. Látom azt is, hogy van támogatása annak, hogy valami fajta definícióját adjuk a tiszta üzemű autónak, illetve a minimális beszerzési céloknak, ami a definíciót illeti, definíciók, definíció, definíciót illeti. Különböző frakcióknak egy kicsit eltér a definíciója, de összességében azt vonjuk le, hogy a hatályt ki akarják terjeszteni, ahhoz képest, amit mi a javaslatunkban szerepeltettünk ugyanakkor megfogalmaznak bizonyos aggályokat is. Ez egy technológiailag semleges javaslat, ezzel kezdeném. Tehát eh, a közbeszerzést arra használnánk, hogy eh, a fenntarthatóságot támasszuk meg. A tanácsban is erről van szó, illetve arról, hogy az alternatív üzemanyag infrastruktúra irányelv definícióit ne változtassuk-e meg, ezen is gondolkozunk, de hogyha egész egyszerűen csak kiterjesztjük a hatáját ennek az irányelvnek anélkül, hogy kiegészítő intézkedéseket hoznánk, akkor az a kockázata van a dolognak, hogy az ambíció szintje sérül. A tanácsban arról van szó most, hogy megvizsgálják azt, hogy a nulla kibocsátást hogyan lehetne jobban promotálni. Nem, nem elektronikus autóról beszélek, hanem a nulla kibocsátásúról. És ez azért fontos, mert Deli úr is mondta, hogy nagyon sok pénzt fektettünk kutatásokba, fenntartható technológiákba. Én, és mi is nagyon várjuk, hogy a hidrogén alkalmazható legyen, a, akár a nehéz gépjárműveknél is nagyon sok millió eurót költöttünk az üzemanyagcellás megoldásra is. Tehát szeretnénk, hogy a kutatási szakaszból eljutna az utakra ez a technológia, ami pedig a tagállami célokat illeti, visszatérve arra, amit Henderson asszony mondott. Noha természetesen ambiciózusak akarunk lenni az elérendő eredmények vonatkozásában, az is el kell elismerni, hogy a tagállamok között vannak eltérések. Telicska úr felvetésére válaszolva, aki azt mondja, hogy milyen recept lehetséges akkor, amikor meghatározzuk a különböző tagállami megközelítéseket. Nos, az EU átlagból indultunk ki, és ezt moduláljuk. A GDP, illetve a népesség arányában. Mert a népesség is fontos, mert ott is eh, a népesség, eh, sűrű, népsűrűség komoly szerepet játszik a levegő minőség szempontjából. Mit ami a kizárásokat illeti, vagy kivételeket, itt kicsit mások a megközelítések, ezeket meg kell vizsgálni. Ne legyenek biankócsek, amikor egy kivételt vagy kizárást megállapítunk, ne csökkenjen az ambíció, ahogy a tanácsban is szoktuk mondani, hanem csak az intézkedések, illetve a rendelkezések legyenek egyértelműbbek. Azt hiszem, egy dolgot elfelejtettem, Tericska úr. Miért nem működött az irányelv? Az, azt azért nem mondanánk, hogy az irányelv problémái ellenére a helyi hatóságok nem vizsgálták meg, hogy hogyan lehetne a közbeszerzéseknél a fenntarthatóságot előtérbe állítani, ugyanakkor az irányelv hibája, problémája az volt, hogy nem volt közös megközelítése ennek a területnek, és közhatóságok, állami hatóságok nem tudtak megfelelő piaci jelzéseket küldeni az iparnak. Ez a mai napig így marad. Tehát ha rá kellene mutatni a legsúlyosabb problémára, akkor erre mutatnék rá. Eh, Deli úr a megosztáson alapuló gazdaságra, a sharing economy is gondolt. A, ez a téma túlmutat ezen az irányelven, mert így gyakorlatilag csak beszerzésről, közbeszerzésről van szó, különböző járműtípusok vonatkozásában. Én azt gondolom, hogy az, amiről ön beszélt, amire ön célzott, az inkább arról szól, hogy az egyéni autóbirtoklástól mozduljunk el a közösségi vagy közös autó használat irányába. Ez a Europe on the Move, Európa mozgásban saját kezdeményezésű jelentésben ki is van fejtve, de majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Azt hiszem, hogy ezzel válaszoltam a főbb felvetésekre itt a teremben. Merci beaucoup pour ces Köszönöm ezeket a megjegyzéseket. Mielőtt visszaadom a szót Deli úrnak, Telicska úrnak, úrtól elnézést kérek, mert én hallgattam önt, Riké úrnak tettem föl ezzel kapcsolatban egy kérdést. Nem láttam a jelentésben, ami szerintem igen pertinens és fontos, hogy a GDP legyen az egyetlen kritérium, eh, amit figyelembe vesznek, eh, de meghallgattam ön. Deli úr, ön a szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt meghallgatni az önök felvetését és inputját, és ö, némi megnyugvás adott számomra az, hogy valószínűleg ki tudjuk ezt együtt dolgozni. Őszintén szóval jól tudom én is, hogy ez az irányelv, hogy a bizottság tisztviselője helyesen is mondotta, nagyon korlátozott hatája a bír. Közbeszerzésekről szól, közszervek részéről, és csak új gépjárművek vásárlásáról, amelyek majd a hatályba lépés után indulnak el. És hogy őszinte legyek, nyilván csodákra nem lesz képes, csak ez az irányelv önmagában. Persze a képzelődés határtalan, a képzelet határtalan, és bele lehet még tenni gondolatokat ebbe a, az anyagba, ám aztán egy másik irányelv, vagy más jogszabály ad majd helyet, vagy keretet ezeknek a gondolatoknak. Nagyra értékelem azt is, és sokan el is mondták, hogy az AFI irányelv, Az eredeti gondolatom az volt, hogy hogyha a jogosult üzemanyagok listáját több helyre helyezzük el, akkor nehezebben lesz majd ezt frissíteni. És egyetetek veled, Lucy, abban, hogy ennek a listának a folyamatos frissítése kulcsfontosságú, ám ha külön-külön helyeken van, különféle irányelvekben, és, és ilyen széttartó módon kerülnek meghatározásra, akkor az nem tesz majd jót. Sem az iparnak általában, hiszen eh, elvesznek ezekben a listákban, és nehéz lesz majd változtatni is őket, vagy frissíteni és nem is lehet egyszerre majd realista módon. Ezért választottam azt az utat, hogy a DAFI eh, irányelv listáját ratámaszkodtam a jogosult üzemanyagok listájában, és eh, azt hiszem mindannyian elmondták, ha jól emlékszem, hogy a műszaki semlegesség, talán a zöldek nem mondták ezt, de mindenki más hogy a műszaki semlegesség, technológiai semlegesség gondolata kulcsfontosságú mindannyiuk számára. Ugye ismerem a, a ismerem bizottság érvelését ez irányban, ám nem igazán győz meg, mi szerint ez az e, javaslat eredeti formájában valóban technológiailag semleges lett volna. Ezért javasoltam itt kisebb változásokat hogy ezt orvosoljam. Köszönöm, és várom a módosítóikat. Merci beaucoup, monsieur Deli. Je... Köszönöm. És most arra emlékeztetnék, hogy a módosítások beterjesztésének határideje június 7, 14 óra. Köszönöm. Ha nincsenek további kérdések, akkor kedves kollégák, találkozunk június 4-én hétfőn 16 órakor. Köszönöm szépen, és akkor szavazni fogunk. Köszönöm még egyszer, és ezzel lezárom az ülést.